köztársaság elnöke. Herr Präsident! Tisztelt köztársasági elnök úr, tisztelt uh, Valdis uh, úr! Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy először üdvözölhetjük Önt itt az Európai Parlamentben. Először is szeretnék köszönetet mondani Önnek, hogy elfogadta az Európai Parlament meghívását. Arra kértük, hogy ma, azon a napon, amikor az euró tizedik születésnapját ünnepeljük, ünnepélyesülés keretében. Ön a országának köztársasági elnökeként, egy fiatal tagállam köztársasági elnökeként beszéljen hozzánk. Ez volt az első alkalom, hogy az európai himnuszt is bejátszottuk az Európai Parlament plenáris termében egy köztársasági elnök, egy vendég tiszteletére. Engedje meg, hogy a látogatásának alkalmából még egyszer hadutaljak a 2004-es év történelmi jelentőségére. Akkor került sor az Európai Unió bővítésére. Több mint 60 évig tartott az, hogy az önök országát is sikerüljön közelebb vinni és bevezetni az európai eh, demokratikus eh, országok közösségébe. Ma önök szabadságban, békében és demokráciában élnek és mi is. Az Európai Uniós polgárok olyan lehetőségeket élveznek, amelyekről az elődeink csak álmodhattak, és örülnünk kell ennek szívből. Az Európai Unió azonban ma új e, és nagy kihívások előtt áll. A lettországi állampolgárok is egyértelműen érzik ezt, például a pénzügyi válság következtében, amely az önök országát is e, érintette. Egy, és az Oroszország és Ukrajna közötti gázvita is aggodalomra ad okot nem csak Lettország állampolgárai számára. Éppen a válság idejében mutatkozik meg leginkább, hogy mennyit ér az összetartás, a szolidaritás, a közös értékek védelme Európában. Pontosan most, a válság időszakában látjuk és érezzük azt, hogy milyen ereje van a közösségnek és az együttműködésnek az egyes tagállamok, illetve az intézmények között. Közö, együtt erősebbek vagyunk, együtt könnyebben és jobban tudjuk képviselni értékeinket és érdekeinket. Éppen ezért az Európai Parlament azt szeretné, hogy minél hamarabb lépjen életbe a Lisszaboni szerződés, amely az Európai Uniónak nagyobb lehetőséget ad arra, hogy ezen nagy kihívásokra válaszolni tudjon. Ebben az összefüggésben az ez év júniusában sorra kerülő európai parlamenti választások is nagyon nagy szerepet játszanak. Közösen a demokratikus, közös Európában a szinte minden területen együttdöntéssel rendelkező Európai Parlamenttel szeretnénk továbbírni az európai béke és integrációs folyamat történet, sikertörténetét. Végezetül remélem, hogy Lettország polgárai, ugyanúgy, mint az Európai Unió többi tagállamának polgárai, és tudatában vannak annak, hogy milyen jelentőséggel rendelkezik az ő szavazatuk az európai egységesülési folyamatban, és remélhetőleg, remélhetőleg minél többen részt vesznek az európai választásokon. Köztességi elnök úr, nagy öröm számomra, hogy megkérhetem arra, hogy szóljon az Európai Parlament képviselőihez. Még egyszer sok szeretettel köszöntjük Önt. Godājumais priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönet mondani az Európai Parlament elnökének, hogy ilyen meleg szavakkal üdvözölt itt az Európa választott képviselői nevében. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy megjelenhetek itt ma az Európai Parlamentben, és anyanyelvemen szólhatok önökhöz. A lett 5 éve, közel 5 éve hivatalos nyelve az Európai Uniónak, ezért nagyon nagy dolog számra, hogy itt is használhatom. A lett képviselők az Európai Parlamentben nem sokára első parlamenti ciklusok végéhez érnek. Szeretnék ez alkalommal is köszönetet mondani nekik a munkájukért. Hölgyeim és uraim! 2009 nagyon fontos év Lettország számára. 2009 során ünnepeljük majd az Unióhoz, az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozás 5. évfordulóját. Az uniós és tagság és a NATO tagság stratégiai célá vált függetlenné válásunk után követően 91-ben. Az európai és transatlanti gazdasági és biztonságpolitikai struktúrákhoz kívántunk csatlakozni. Az európai nemzetek e, családja, családjában e, szemtanúi lehetünk az Unió létrejötte óta a legdinamikusabb időszaknak. Nagyon fontos változások zajlottak az elmúlt pár évben az Európai Unióban. Olyan e, országok váltak a tagjává, akik korábban a vasfüggöny túloldalán el voltak zárva a nyugati szabadországok családjától, azonban most már közös értékek alapján egy családhoz tartozunk. Tavaly november 18-án ünnepeltük a lett államiság 80. évfordulóját. Nagyon fontos nap volt ez számunkra. Megerősítettük magunk számára akkor is, hogy egy szabad, független, demokratikus országban kívánunk élni lett köztársaságot kikiáltó törvény, 1918-as törvény kimondta, hogy etnikai származásuktól függetlenül minden állampolgár egyenlő állampolgár lett, lett országban, a lett köztársaság jogállam. Nagyon büszke vagyok ezekre a szabadon idézett szavakra, 80 évvel ezelőtti szavakra, hiszen már akkor kimondtuk és törvénybe foglaltuk az emberi jogokat 30 évvel az emberi jogok nemzetközi nyilatkozata előtt. Ez alapján gondoltuk úgy, hogy Európához tartozunk, és úgy, így volt ez akkor is, amikor évtizedekig el voltunk zárva a szabad Európától egy ideológiai börtönben töltött évtizedek alatt is. Igaz, a keleti blokk országai között látszólagos béke volt, de olyan béke volt ez, mint mondjuk a börtönben a rabok között a béke, amelyet tankokkal erőszakoltak ránk. A Szovjet Történet című filmben jól láthattuk ezt, amelyet egyébként itt az Európai Parlamentben is vetítettek az ősszel. Európának vissza kell tekinteni a múltjára, hogyha valóban előre kíván tekinteni a közös jövőjébe. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjak az európai parlamentek a tavaly szeptember 22-én elfogadott írásos, írásbeli nyilatkozatra, augusztus 23-át a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak Európai Napjává eh, neveztük ki, eh, ami Európa és Lettország eh, történelmében is tragikus időszakra emlékeztetett mindenkit. Ha megengedik, akkor most a legfrissebb fejleményekre térnék át. Idén ünnepeljük ahogy ma említettem, az ötödik évfőlet annak, hogy Lettország, a NATO és az Európai Unió tagja lett. Ideje tehát számot vetni, mit tettünk eddig, illetve milyen további célok és kihívások vannak még előttünk. Először is az uniós tagság perspektívája nagyban hozzárult ahhoz, hogy a demokratikus intézményeket és a demokráciát kiépítsük Lettországban. Az uniós csatlakozással Eh, egy európai önazonosságot találtunk és kaptunk, amire építhetjük jövőnket, a demokráciát, a szabadságot, eh, a felelősségtudatot, a jogalámiságot, az emberi jogokat, az egyenlőséget, a toleranciát és a jólétet. Az uniós csatlakozás eh, jót tett a gazdaságnak is, a beruházási klímát javította, azaz vonzóvá váltunk a befektetők, beruházók számára, és ez nagyban hozzájárult a gazdasági fellendüléshez hazámban. A személyek szabad mozgását élvezhetjük, így most már a Schengen jövezeten belül szabadon utazhatunk, így sokkal könnyebbé vált az, hogy más tagállamban tanuljunk, dolgozzunk, vagy egyszerűen csak tapasztalatokat szerezzünk. A termékek, áruk és szolgáltatások szabad áramlása új gazdasági lehetőségeket teremtett, minden cég és fogyasztó szabadon mozoghat, nincsenek már határok, nincsenek már vámkorlátok. Egy olyan ország számára, mint Lettország, amelynek ilyen kicsi a belső piac, ez különösen fontos. És végül, ami talán a legfontosabb, Lettország hangját hallathatja Európában, és így hallathatja világszerte is, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen sajátos együttműködési mechanizmussal élhetünk, amely lehetővé teszi, hogy proaktív megoldásokat keressünk olyan globális kihívásokra, mint például az éghajlatváltozás, a demográfiai változások, a fenntartható energiabiztonság, a migráció, illetve a pénzügyi válság. Ezek a gazdasági és politikai eszközök sokat segítettek nekünk, és így általában véve is nagyobb felelősséget, nagyobb szerepet vállalhatunk Európában. Ezzel tartozunk is Európa népeinek. Hogyha visszatekintünk az eddigi eredményeinkre, akkor persze a hibákat is fel kell ismerni, ezek mellett sem mehetünk el. Az uniós csatlakozással úgy, ért, úgy éreztük, hogy elértük a célunkat, hátradőltünk, ültünk a babérjainkon. Nem ismertük fel, hogy ez nem valaminek a vége, hanem éppen valaminek a kezdete. Az Európai Unió lehetőségek valódi tárháza, azonban minden tagállamnak a saját felelőssége az, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel. Mi lettek, nem használtuk ki maradéktalanul az, ezeket a lehetőségeket. Például a kohéziós politikát e, nem teljes mértékben használtuk ki, a pénzügyi lehetőségeket szintén nem teljes mértékben használtuk fel, még mindig tanuljuk Európát, még mindig tanuljuk e, az alapok használatát. Az egyik legnagyobb hibánk e, pont most a pénzügyi válság kellős közepén az euró bevezetésével kapcsolatos. Azonban még a legkeményebb euró, eurószkeptikusoknak is el kell ismerniük, hogy összességében az uniós tagság mérlege pozitív. Szeretne valaki is Lettországban visszatérni egy olyan világhoz, ahol határok, vámkorlátozások működnek Európában, hogyha mindig csak útlevéllel, útlevélvizsgálat után tudna átmenni a szomszédos országba. Szeretnék újra bevezetni a munkaerő, a diákok, szolgáltatások szabadságát korlátozó korlátokat az euroszkeptikusok ilyen szem, ezeket nem várják, ezért hát ők nem is igazán euroszkeptikusok, csak szkeptikusok. Az elmúlt pár hónapban különösen nagy gazdasági nehézségekkel kellett szembenéznünk. Egészen idáig a pénzügyi piacok fejlődése viszonylag szabad volt, meggyőződésünk volt, hogy a piaci önszabályozás működőképes. Hittünk a piacok Ban. Hittünk a piacok ezen képességében, hittünk abban, hogy majd minden e, megtalálja maga a helyét. Mégis azonban a globális válság során láthatjuk, hogy a pénzügyi rendszerünkre és gazdaságunkra milyen súlyos csapást mérhet ez a globális válság. A leginkább a leg, az egyszerű embereket, az utca emberét érintette ez a válság, és ez bebizonyította számunkra, hogy a kormányzatnak aktívabb szerepet kell vállalni a gazdasági folyamatokban. Hiszen a gazdaságot nekünk kell vezetnünk, azonban a figyelmünk lankat és itt az ideje annak, hogy újra megragadjuk a kormánykereket. Sajnos azonban a válság miatt már túl késő, túlmentünk az elágazáson. Ebből le kell vonni a következtetéseket. Koordináltan kell reagálnunk erre a válságra, ezért olyan mechanizmusokat kell lefektetni, amely egy új pénzügyi rendszer alapjait teremtheti meg, szigorú felügyeleti rendszerekre van szükségünk, azonban nem szabad ezzel korlátozni túlzott módon a piaci folyamatokat. Egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni, ez a legnagyobb kihívás. Nekünk, uniós tagállamoknak megvan az az előnyünk, hogy a nemzeti fellépéseket tudjuk koordinálni, tudunk egyeztetni, és így együtt egy fenntartható megoldást találhatunk. Az Európai Bizottság javasolt, benyújtott egy javaslatot az európai gazdaság felelendítésére. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a nehéz helyzetből. A pénzügyi válság nem került el Lettországot sem. Többen elmondták, hogy magam is az imént, hogy Lettország modern Európa történetének egyik legnagyobb pénzügyi mentő akciójának a helyszíne. Ösztönzőket kell találnunk, amelyel stabilizálhatjuk a gazdaságot és a pénzügyi ágazatot, méghozzá gyorsan és hatékonyan. Nem könnyű feladat ez. Azonban a válságon csak akkor tudunk felülkerekedni, hogyha egyértelmű célokkal rendelkezzünk. Nem szabad a rövidtávú célok oltárán feláldoznunk a hosszú távú stabilitást. A lett parlamentben a pártok többsége megállapodott egy közös megállapodásban, a gazdasági stabilitási csomagot elfogadták, amelyet a kormányzat nyújtott be. Ez a megállapodás egy különleges felügyeleti mechanizmust vezet be a külső forrásokból kapott hitel felhasználására. Az export ösztönzők szerepelnek például mechanizmusok között, folyófizetési mérleg csökkentése, radikális csökkentése, illetve a 2012-es euró bevezetési dátum ezek a mechanizmusok. Az euró bevezetése már régóta célunk, és úgy véljük, hogy ez a gazdasági stabilitáshoz nagyban hozzájárulhat nem csak a nemzeti, nemzetközi szervezetek, hanem az európai intézmények és tagállamok is segítenek nekünk. Nem maradtunk magunkra a válságban, és nagyra értékeljük a szolidaritás ezen kifejeződését. Hölgyeim és uraim! A bővítési körökkel nem csak új tagjai lettek az Európai Uniónak, hanem a napirendre is új kérdések kerültek, például a külpolitika kérdése. Akkor léptünk be az Európai Unióban, amikor az európai szomszédság politika meghatározása folyt, céljai, elvei, végrehajtási rendelkezései ekkor körvonalazódtak. Azóta az Európai Unió aktívabb eh, szereplővé vált, eh, főként eh, keleti határai mellett. Ez nagyrészt az új tagállamoknak köszönhető. Az európai szomszédságpolitikát mi széles értelemben értelmezzük, ami lehetővé teszi, hogy aktív szerepet játszunk ennek a politikának a végrehajtásában. Ez eh, nem csak a közvetlenül szomszédos államokkal fenntartott kapcsolatokra vonatkozik, legyen az tengeri vagy szárazföldi határ. Nem, a szomszédságpolitika keretében beszélnünk eh, kell arról, hogy globális szinten hol van az EU, EU eh, helye, és mi az EU szerepe. Lettország eddig is és a jövőben is azt szeretné, hogy az Európai Unió aktív szerepet játszon Európa keleti határai közelében, ezen szomszédságpolitika keretében tudjuk ugyanis ennek a régiónak a sajátosságait figyelembe venni, annak érdekében, hogy egy hatékonyabb és ambiciózusabb politikát folytassunk. Lettország üdvözli az Európai Bizottság Eh, ez irányú kezdeményezését. A kereti partnerségnek meg kell erősíteniük a gazdasági és politikai szálakat Európa, illetve a régió országai között, ugyanakkor a kölcsönös együttműködést is szorosabbra fonhatja a régión belül a keleti partnerség továbbfejlesztése a differenciálisra kell, hogy épüljön, ami az adott országok egyedi elbírálását jelenti. Hiszen minden ország sajátos fejlődési utat jár be, vannak olyanok, amelyek az Európai Unió családjához kívánnak csatlakozni, vannak olyanok, amelyek más célokat határoztak meg maguk számára. A politikánk csak akkor lehet sikeres, hogyha minden országgal a régióban együttműködünk, segítséget nyújtunk számukra, amikor ezt kérik, vagy amikor erre szükség van. Ezen kívül pozitív visszajelzéseket kaptam eh, arról, hogy az együttműködést kiterjesztjük, amikor eh, Közép-Ázsiában jártam tavaly. Eh, Kazaksztánban, Üzbegisztánban és Türkmenisztánban. Az európai szomszédság politika végrehajtásában továbbra is aktív szerepet kívánunk vállalni, a két oldalú kapcsolatok erősítésével is történelmi eh, tapasztalataink alapján megtehetjük azt, hogy hozzárunk ezen uniós kezdeményezés javításához. A keleti dimenzió erősítése hozzájárulhat a két oldalú kapcsolatok javulásához is, amely eh, sajátos tapasztalataink, illetve történelmi múltunk miatt eh, egy jogos cél. Szeretnénk, hogyha ez a tudás, ezek a tapasztalatok nem vesznének el. A keleti partnerek szemében, akkor csak egyikévé válnánk az Európai Unió tagállamainak, miközben most Európa kapujáként tekintenek ránk sokan. Éppen ezért a párbeszédet kell erősíteni, hogy jobban értsék keleti szomszédaink az Európai Uniót, alapvető értékeinket, a szomszédságpolitika céljait, illetve a keleti partnerség prioritásait. Ez kiváló lehetőség arra, hogy meghallgassuk szomszédjainkat, meghallgassuk azt, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, illetve a kapcsolataikat az Európai Unióval. Ez az Unió eh, előnyét szolgálná, hogyha már a cseh elnökség alatt valóban beindulna ez a keleti partnerség program. Hölgyeim és uraim, a cseh soros elnökség első napjában az energiabiztonság kérdése eh, a megszokottnál is fontosabbá eh, vált. A megújuló energiaforrások, az energiabiztonság úgy tűnik, hogy napirenden marad a jövőben is, sőt egyre aktuálisabbá válhatnak globális szinten is. Az energiaellátás biztonsága egy külső, külpolitikai dimenzióval is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem lehet külön kezelni ezt a világpolitika e, egyéb fejleményeitől, lássuk itt, e, láttuk ezt Ukrajna, illetve Grúzia esetében is. A közelmúltban is e, még egész mostanáig nemzeti kérdésként kezelték ezt az uniós tagállamok, nem az európai szintre tartozik ez, mondták. Azonban az elmúlt évek fejleményei, például az ellátás biztonságának megkérdezése, az egyre fogyó energia források miatt egyre inkább beindult az együtt gondolkodás folyamata, illetve egyre egyértelműbbé vált, hogy egy közös európai szintű energiapolitikára van szükség. A legfontosabb politikai feladat a környezetbarát, fenntartható és mm, mm, biztos energiaellátás garantálása. Sajnálatos módon ez nem volt így, és nincs így mindig. Egy energiabarát, mm, energia ágazat ra vonatkozó nagyon ambíciózus célokat használ, állítottunk fel magunk számára. Egy hosszú út elején tartunk még csak, ami például az energiaforrások diversifikációját, illetve az egységes eh, belső piac kialakítása terén is, ami az energiákozat illeti. Az Oroszországból érkező energiaellátás megszakadása eh, kinyitotta a szemünket. Láthatjuk azt, hogy eh, most kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy egy valódi európai eh, energiapiacot építsünk fel. Külön-külön eh, nem tudjuk megoldani ugyanezt a eh, problémát, nem fog ez magától megoldódni, mint ahogy a hó elolvad tavasszal. Az Európai Uniót, az Európai Uniónak megvannak a külpolitikai eszközei, hogy ezekkel a kihívásokkal szembenézzen. A mi felelősségünk, hogy használjuk ezeket az eszközöket. A következő fontos pont a balti eh, energiapiacnak az integrácia, integrációja, az eh, európai integráció, eh, az európai energiapiacba ez egyelőre nem kiegyensúlyozott. Nagyon gyorsan fejlődik a régió, holott az energiapiac stagnál. Az Európai Unió sokat ért el ezen a területen. Az energiabiztonságot és a szolidaritást szeretnénk erősíteni. Ehhez szükség van a vezetékek, a hálózat, a főhálózatnak az összekapcsolására és megfelelő fenntartására. Ehhez arra van szükség, hogy a balti régió energia hálózatát is integráljuk az európai hálózatba. Svédországnak megvan a lehetősége arra, hogy az év második felében az elnöklete alatt napirendre tűzze ezt a témát. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió, az erős Európai Unió erős európai régiókon alapul, a mediterrán térségtől egészen a balti tengeri térségig. Az Európai Egyesülés eredeti célja, hölgyeim és uraim, az volt, hogy a polgárok jólétét és biztonságát garantáljuk, és továbbra továbbra is ez a cél. Azonban a környezet megváltozott, amelyben ezt a célt el kell érnünk. A világ gazdasága sokkal inkább összefonódik ma, mint fél évszázaddal ezelőtt. Új nagyon erős szereplők és játékosok jelentek meg a színpadon. Nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk föl. Remélem, hogy egységes fellépéssel nem leszünk a globális verseny vesztesei. Csak ha együttműködünk, akkor tudjuk a biztonság és a jóléttel kapcsolatos ígéreteinket teljesíteni. És a polgárok is ez alapján adják le a szavazataikat, akkor, amikor az Európai Uniós tagságot támogatják. Az Európai Parlament egyre többször bizonyítja be azt, hogy szélesebb körű perspektívát tud felmutatni az európai jövőben. Kiegyensúlyozott politikát folytat a bővítés területén is. A gazdasági fejlődés és a növekedés az Európai Unió verseny szerepét erősítette globális szinten. Ezt ki kell használnunk, ezt a potenciált, hogy az elkövetkezendő évtizedekben az Európai Unió méltó partnerei, partnere legyen a feltörekvő országoknak is Ázsiában. Ennek a, ezért a folyamatért felelősek vagyunk nem eh, tudjuk igazán túlértékelni az Európai Parlament szerepét abban, hogy közelebb vigye az Európai Uniót a polgárokhoz, és a demokratikus legitimációt erősítse. Az Európai Parlamentnek a jövőben még erősebb szerepe lesz ebben a, ezen a területen. Az eh, sokszínűségben való egységünket kell eh, erősíteni. Ezt a munkát közösen kell elvégezni. Közös a felelősség, felelősségünk Európa felé. Nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió ne legyen széttöredezett. A tagállamoknak olyan megoldást kell találniuk, ami nem töri szét az Európai Uniót, nem kerül sor többsebességes fejlődésre. A Lisszaboni eh, szerződéssel kapcsolatban eh, múlt hónapban eh, sikerült kompromisszumra jutni, és ez jogi, előfelté- ez jogi előfeltétele volt annak, hogy az Európai Unió tovább léphessen. A Lisszaboni szerződésben szereplő elvek végrehajtásával és képviseletével és megóvásával tudunk valódi egységes Európát létrehozni. A Lisszaboni szerződés valódi mindennapi életben való hatása attól függ majd, hogy az európai intézmények hogyan tudnak ezzel megbirkozni, és hogyan tudunk valóban szolidárisak lenni. Tisztelt képviselők, 2004-ig Lettország célja az volt, hogy az Európai Unió tagja legyen. Azóta a célunk az, a e célunkat az európai célok határozzák meg, ennek kontextusában tudjuk a saját céljainkat meghatározni. Csak Európa részeként tudjuk elképzelni magunkat. A lett célokat, célkitűzéseket csak akkor lehet elérni, hogyha ezek részei az európai célkitűzéseknek. A mi célkitűzéseink Európában elérhetők, hiszen minden tagállam érdekeit tükrözik vissza. Az európai egységesülési folyamat az, az közös értékeken alapul. Csak együtt tudunk csak együtt tudunk megállapodni azokban az értékekben, amelyek tovább viszik Európát. Az összes politikusnak, minden politikusnak, főleg az európai vezetőknek szerepe és feladata az, hogy segítsen ezen értékek meghatározásában. Nézzük meg a jövőt. Hogyan látom az Európai Uniót, és hogyan látom Lettország jövőjét e az Európai Unióban. Például vetítsük ezt ki a 2015-re. A gazdasági válság után számos gazdasági pólus alakul ki, ezek közül az egyik az Európai Unió lesz. Az Európai Uniónak egységesnek kell maradnia, hiszen csak közösen tudjuk a feladatainkat elvégezni. Az Európai Unió folyamatosan nyitott marad. Minden, euró, minden európait befogad, aki a, osztja az értékeit. A sokszínűségben való egység a kulcs az európai jövő e, ajtaján. Hatékonyan kell együttműködnünk. Az Európai Unió képes lesz biztonságot garantálni és stabilitást garantálni a szomszédos országokban is. Az oktatás és a kultúra eh, lesz az a híd, amely összeköti az európai eh, tagállamokat, és ennek köszönhetően visszanyerjük globális szinten a tudományban és a kultúrában való vezető szerepünket. Nagy eh, és erős Európára van szükség, de az európai tagállamokat nem földrajzi értelemben fogják értékelni, hanem vezető szerepük alapján az erős régiókra kell, hogy alapuljon Európa, amelyek szoros együttműködésben kell, hogy álljanak egymással, és így kell, hogy hozzájáruljanak a jóléthez és a demokrácia fejlesztéséhez. Minden tagállam a saját kapacitásainak megfelelően hozzájárul majd a közös fejlődéshez. Mi lesz Lettország szerepe 2015-ben? Lettország hogyha a válságot maga mögött hagyja, a balti régió egyik központi régiója lesz, és Lettország fővárosa Riga központi gazdasági központ szerepét fogja betölteni. Lettország európai és globális feladatokkal kell, hogy szembenézzen majd elnöksége alatt. Mi úgy járulunk hozzá Európa fejlődéséhez, hogy keleti szomszédainkkal való kapcsolatainkat erősítjük és megpróbáljuk a földközi tengeri térséget és a balti régiót közelebb hozni egymáshoz, és így ösztönözni az európai nyitottságot. Hölgyeim és uraim, 2015-ös év nincs olyan messze, csak hat évet kell várni erre. Egy évszázaddal ezelőtt egy nagy lett költő azt mondta, hogy csak az maradhat fent, ami változik. Ezek a szavak ma is érvényesek. Azt gondolom, hogy Európa változni fog, erősebb lesz gazdaságilag is, a jólétben és a közös együttműködés területén és az értékek közös képviselete területén is. Az európaiak büszkék lehetnek arra, hogy európaiak, és büszkék lehetnek saját nemzetükre is ezzel egy időben az európai sokszínűség és összetartás oda azt eredményezi, hogy a nemzeti értékek és az európai értékek együttesen létezhetnek egymás mellett. A nemzeti családunk és európai családunk tagjai lehetünk egyszerre. Az európai sikerek saját sikereink visszatükröződései. A mi feladatunk ezeknek a sikereknek az elérése. Az európai parlamenti képviselőket arra kérem, hogy az európai polgárok közötti együtt, egy, egyetértést erősítsék, és erősítsék azt a tudatot, hogy a régióknak együtt kell működniük. Ez a legjobb garancia a közös európai jövő szempontjából. Köszönöm az európai parlamenti képviselőknek a munkáját a, ezen jogalkotási e, időszakban, és az új jogalkotási időszakban is, és sok sikert kívánok munkájukhoz. köszönöm szépen tisztelt köztársasági elnök úr az európai parlament nevében hogy megtartotta beszédét. köszönjük hogy európai bátorságról tett tanúbizonyságot és nagyon szívesen és örömmel hallgattuk azt, hogy az Európai Parlamentet méltatta, és ezt joggal tette. Emlékszem még arra, hogy a csatlakozási tárgyalások során a 90-es évek második felében először Lettország, Litvánia és Szlovákia el, az els, úgy tűnt, hogy az első körből őket kizárják. És az Európai Parlament volt az, amely követelte azt, hogy Lettországot, Litvániát és Szlovákiát is vegyük föl, és velük is tárgyaljunk. És ez ezáltal így sikerült elérni azt, hogy 2004. május 1-én Lettország, Litvánia és Szlovákia is az Európai Unió tagjai lehettek. Ön említette az energia kérdését. Hadd említsek én is valamit, csak röviden tudok válaszolni a beszédére. Nagyon ö, felelősség teljes biztosunk van, ö, önök honfitársa, Andris Pibax, aki nagy szerepet játszott az Ukrajna és Oroszországgal kapcsolatos, Oroszországgal való gázvitában való egyeztetésben. Szeretném, hogy szeretnék gratulálni Andris Pibaxnak, és szeretnék köszönetet mondani a köztársasági elnökének jelenlétében eh, az ön munkájáért. És végezetül, elnök úr, ön arról beszélt, hogy ön és Lettország tanul. Ez igaz, ez helyes. Azonban azok is, akik már kezdetektől fogva az európai közösséghez tartoztak, tanulnak öntől, önöktől, az önök történelmi tapasztalataiból, és hogyha képesek vagyunk egymást meghallgatni, hogyha ez a szándék megvan, hogy tanuljunk egymástól, akkor mindannyian gazdagodhatunk ebből. És a közös értékeink alapján, és a közös értékeinkre alapulva tudunk együtt erősek lenni. Köszönöm szépen a köztársasági elnök úrnak, hogy ma vendégünk volt. valamit, és aztán... Hölgyeim és uraim, a szavazatok magyarázatával folytatjuk.